Mindig örülök neki, hogyha személyesen tudok külön köszönni mindenkinek, aki a bizottság tagja. Hát ezt sajnos ma is megtehetem. Nem azokat akarom büntetni, akik pont itt vannak, és ráadásul időben. De minden esetre valakinek van egy ügyrendi felszólalása, csak mikrofonon kívül. Én is gondoltam, hogy egy kicsit feldobom a hangulatot, amíg a többiek megérkeznek, Kezdünk kifutni az időből, és szorít is minket az idő, hiszen nagyon sokan szeretnének beszélni, úgyhogy van egy nagyszerű tervem. A következő, ahelyett, hogy ilyen összevont üléseket tartanánk, mint ezen a két napon, legyen fél nap itt, mondjuk szeptember 17-én, és ott 24-én, és még egy fél nap, aztán a harmadik napon is. és mondjuk 7-én és 11-én egyfajta meglepetés ülést tervezhetnénk. Tehát így jól összezavarnánk mindenkit, és megoldanánk a, a túl sok felszólaló problémáját. Egyébként nem feltétlenül ez csak az én elképzelésem. Köszönöm az ötletet, de gyakran egyszerűen logisztikai okokból kell így összevonnunk az üléseket. Minden esetre lejegyeztem a javaslatát. Mind a kettőjüknek azt javasolnám, hogy fogadjuk el a napi rendet azzal a megjegyzéssel, hogy megpróbáljuk egy kicsit sűríteni a munkát, és nem fél órás szüneteket tartani a napi rendi pontok között, hiszen gyakran vadászni, vadászni kell a soron következő napi rendi ponttal kapcsolatos képviselők után, hogyha valakinek tehát nincsen ellenvetése ezzel kapcsolatosan, akkor elfogadottnak vehetjük a napi rendet. És azt javaslom, hogy néhány alaki követelménynek feleljünk meg. A koordinátorok ajánlásait szeretném ismertetni önökkel előadónak. Jiménez Beszeril kolléga a 2004 per 757-es kerekt határozattal kapcsolatosan, az illegális drogkereskedése kapcsolatosan, aztán Angelili asszony a FEM saját kezdeményezésű jelentése kapcsolatosan, ennek a témája nők elleni erőszak, aztán Rojtova asszony, aki szerzője annak a véleménynek, amely a 2012-es mentesítési eljárással foglalkozik az Európai Bizottság, az Alapvető Jogok Ügynöksége, illetve a kábítószerekkel foglalkozó megfigyelő központ összefüggésében, aztán Matthieu asszony a 2012-es mentesítési eljárás, az adatvédelmi felügyelet, az Eurojust, az Európai menedékügyi iroda, a Frontex, a CEPOL összefüggésében, illetve az EU ügynökségek pénzügyi ellenőrzése tekintetében van-e ellenvetés? Nincsen. Ebben az esetben olyan veszem, hogy ezeket a kijelöléseket jóvá hagytuk. Arról kell még tájékoztatnom mindenkit, hogy mivel ilyen méretű teremben vagyunk. Dán, finn, Ész, Temált és horvát nyelven sajnos ma nem áll rendelkezésünkre tolmácsolás. That brings us to the next item on the agenda, point three. Ezzel elérkeztünk a harmadik napi rendi ponthoz. A jogalkotási eljárásról szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi állása a téma. Először Marány szurat szeretném felkérni, hogy tájékoztasson minket arról, hogy milyen megállapodást hoztak létre az idény munkavállalókra vonatkozó irányelve kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Szofi. Úgy látom, hogy sokan nincsenek itt a bizottság tagjai közül, ezért szeretném a jegyzőkönyv kedvéért megegyezni, hogy múlt kedden minősített többséggel sikerült kialakítani az idény munkásokra vonatkozó irányelve kapcsolatosan és a jegyzőkönyv kedvéért elmondanám, hogy nagyon hálás vagyok az árnyék jelentéstevőknek, ők nincsenek most itt, de minden esetre szeretném, ha ez jegyzőkönyvbe kerülne. Van most egy olyan szövegünk, amely az idény munkásokra irányítja a figyelmet az irányelv értelmezésében. Az EU jogszabályok között ez az első olyan jogszabály, amely az alapvető normákat rögzíti, tehát ezen a területen ez az első szabályozás, Úgyhogy mindenki, aki ezen dolgozott, az árnyékjelentéstevők, különösen ha kiemelhetek valakit a távol létében, akkor én elsősorban az én munkatársaimnak, az asszisztensemnek szeretnék köszönetet mondani. Tudom, hogy a protokoll nem így néz ki általában ezen ügyekben, de ki akartam most használni ezt a lehetőséget hiszen hosszú évek óta dolgozunk ezen a jogszabályon, és nagyon ellentmondásos volt az eddigiekben is ennek a fogadtatása. Minden esetre a szakbizottsági szavazás november 14-én lesz, és reméljük, hogy sikeres lesz ez a szavazás. Gondosan meghallgattuk mindenkinek a véleményét ezzel kapcsolatosan, ezért próbáltunk kiegyensúlyozott tervezetet készíteni, amely minden frakciónak megfelel. Remélem, hogy ez majd a szavazásban is tükröződik. Meglehetősen konszenzusosnak ígérkezik ez a döntés. Köszönöm a, az árnyékrendtéstevő munkáját is, és köszönöm mindenkinek még egyszer a munkáját. November 14-én lesz a szavazás. Köszönöm szépen. Ezzel szeretnék felolvasni valamit. Play on the... A jogalkotási eljárásról, illetve a több éves pénzügyi keretről szóló háromoldalú tárgyalások állásáról szeretnék beszámolni. Október 17-én volt a harmadik ilyen háromoldalú egyeztetés, pozitív fejleményekről tudunk beszámolni az igazságügyi alapokkal kapcsolatosan. A delegált és a végrehajtási aktusok tekintetében két igazságügyi programban sikerült megállapodásra jutni, illetve a harmadik trialógus során a társjogalkotók meghatároztak minimális százalékos mértékeket, az úgynevezett home alapok esetében hogy kielégítő megoldást találjanak a programozási döntésekre, illetve a nemzeti programokra nézve a bizottsági programokon belül. Számomra nem különösebben érthető, de azért megpróbálom felolvasni, remélem, hogy aki hallja, az érti. Where's the candid camera? It's the first time I've heard that admitted. Először hallom, hogy ezt valaki bevallja. okay, the chair, so... Az elnök, López úr, kiadta a jelentéstevőknek azt a javaslatot, amelyet informálisan megkapott a bizottság, és támogatja az elnökség ezt pont értem. Ebben a javaslatban eltérés válik lehetővé a minimális százalékos mértékektől a tagállamok és a bizottság javaslata alapján, és a minimális százalékok esetében a delegációs lehetőség nem feltétlenül szükséges, de ebben az esetben biztosítékokat kell beépíteni a szövegbe. Az elnök átadta ezt az üzenetet az egyes jelentéstevőknek, és kérte őket, hogy adjanak visszajelzést az álláspontjukról, reménykedve abban, hogy a különböző tárgyalási csapatokban meg tudjuk találni a közös álláspontot, hiszen ez egy nagyon lényeges és nagyon érzékeny téma, vagy kényes téma. Most a negyedik pontnál tartunk, csak kolléga megérkezett Szeptember 18-a és 20-a között a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság Bulgáriába, illetve Bulgária Görögországgal és Törökországgal közös határára egy delegációt küldött. Az els, elsődleges témája ennek a látogatásnak a cigarettacsempészet volt, és ennek a hatása az európai költségvetésre, különböző határátlépő helyekre, menekültáborokba látogatott el ez a delegáció, illetve a határőrséget is meglátogatta. A Libe Bizottság egy taggal képviseltette magát, Ilcsev úr személy szerint, aki a Libe szakbizottság nevében vett részt ebben a delegációban. Meg is adom neki a szót, hogy számoljon be a delegáció tapasztalatairól. Látom, hogy Mader úr, aki szintén szólni kíván ebben a témában, hiszen ott volt, ő a Libe Bizottságnak is tagja. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy a szakbizottság engem delegált ebbe a küldöttségbe, és a bizottság elnökének is hálás vagyok, mivel én csak pottag vagyok a Lébe Bizottságban, mégis részt vehettem ezen a látogatáson. Én a Költségvetési Ellenőrzési bizottság tagja vagyok. Ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos látogatás volt, hiszen nagyon sajátos időzítéssel érkezett ez a delegáció Bulgáriába. A bevándorlási hullámok eszkalációja kezdetén sikerült megszervezni ezt a látogatást. Nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy ebben az összefüggésben, ilyen háttérrel a különböző rendszerek és alrendszerek eh, mégis működnek. A delegáció azt vizsgálta meg, hogy milyen berendezéseket, infrastruktúrákat alakítottak ki, és a megállapításaink nagyon pozitívak. Mégis az új helyzetben aggályok is felmerülnek, súlyos aggályok, mivel Ebben az időszakban, szeptember végén olyan helyzetben találtuk magunkat, amikor megindult eh, egy nagyon jelentős eh, bevándorlási hullám, eh, több ezer ember próbálja átlépni a török-bolgár határt és Bulgáriában letelepedni. A hatóságok nagyon nagy nehézségekkel találkoznak, amikor ezt a problémát megpróbálják megoldani. A bevándorlókat három csoportba oszthatjuk. Az első csoport azt állítja, hogy Szíriából érkezik, a legtöbben iratok nélkül. Ezért az, ezeknek a személyeknek az azonosítása nagyon nehézkes, illetve a menekült státuszuk elbírálása nagyon lassú. Bulgária kormánya úgy döntött, hogy ennél a kategóriánál megpróbálják csökkenteni az átutási időt, ez nem lehet 24 vagy 2-4 napnál több. A második csoport a nem azonosított személyek csoportja van, akinek semmiféle irata nincsen. Mások nagyon félrevezető tájékoztatást adnak arról, hogy milyen országból származnak, mások pedig később másokról kiderül, hogy nagyon kétes, és sőt lehet, hogy bűnügyi hátterük is van. A harmadik csoport nem Szíriából származik, csak csatlakoznak a szíriai menekültekhez. Észak-Afrikából származnak ők, Pakisztánból, Iránból és Irakból is csatlakoznak hozzájuk, bevándorlók, illetve Afganisztánból a, az elmúlt időszakban. Bulgáriának gyakorlatilag nincsen tapasztalata azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen jelenséget hogyan kezeljen a bolgár kormányzat, megtesz mindent, hogy befogadja ezeket a menekülteket, az alap szükségleteiket kiegész, kielégítse, élelmiszert, ruhát és orvosi ellátást biztosítson nekik. 75%-ban azok, akik azt állítják, hogy Szíriából érkeztek, Törökországon keresztül, nők és gyermekek. A gyerekek nagy számban kíséret nélküli gyerekek, és ez nagyon sajátos jelenség most, hiszen legtöbbször szülőkkel vagy kísérőkkel érkeznek a gyerekek. Törökország nagy ország, ezért nagyon kétséges, hogy hogyan tudnak 1000-1500 kilométert vagy 2000 kilométert utazni a saját határuktól, a Törökországgal való határuktól a bolgár-török határig, és a határon kiderül, hogy nagyon nagy számban ezek a gyerekek kísérő nélkül érkeznek. Aztán megvan ugye a nyelvi korlátok problémája is, hiszen a legtöbben olyan nyelveket beszélnek, amelyeket a a, ezen a, ebben a térségben nem értenek, tehát nem beszélnek törökül vagy bolgárul, hanem urdu, illetve egyéb ázsiai nyelveken, ennek a régiónak a szempontjából egzotikus nyelveken beszélnek. Ezért nagyon nehézkes kikérdezni őket érkezésükkor. A bulgár, bulgár kormányzat egy cselekvési terv tervezetet készített, amelyet a következő fél évben kell végrehajtani és részletesen kidolgozni. Ennek a célkitűzései nagyon nagy kihívást jelentenek. Egyes célkitűzések egészen ellentmondásosak. Ráadásul ellentmondásos fogadtatásra számíthatnak a közvélemény szemében is, hogyha az Európai Unió normáival összehasonlítjuk ezt, akkor is kétséges a végrehajthatóságuk. Az első, intézkedés, hogy csökkentsék a határon átlépő menekültek számát. A bolgár-török határon egy drót kerítést kívánnak építeni 30-35 km hosszúságban. Ezt azzal indokolják, hogy megpróbálják a hivatalos átlépő, határátlépő helyekre terelni a bevándorlókat, és megakadályozni azt, hogy éjszaka sötétben, illetve a határátlépő helyek között lépjenek át a menekültek, illetve növelni akarják, meg akarják háromszorozni azoknak a számát, akiket kiadnak a saját országuknak. Nem Szíriáról beszélünk, hanem olyan országokról, mint Tunézia, Algéria, Egyiptom, Líbia, Irak, Irán, hogyha lehetséges, ő od, ide repülőgépen szeretnék visszafordítani a bevándorlókat. Mivel nagyon kevés a tapasztalata a bolgár hatóságoknak, és megvannak a nyelvi és kulturális problémák és korlátok is, egyre nagyobb a feszültség. Tegnap Szófiában, a fővárosban két nagy tüntetés is volt, nacionalista tüntetés, aminek a jelentőségét nem szabad alábecsülni. I'm very slow and very unpredictable. Az erre vonatkozó párbeszéd nagyon felelősség teljesen zajlik. Ankara és Szófia között egy megállapodás született még 1967-ben, illetve egy közös határőrizeti bizottságot hoztak létre, ezt időről időre összehívják, most megszületett az a döntés, hogy nagyon aktív szerepet szánnak ennek a közös határvédelmi bizottságnak, gyakorlatilag napi feladatokat fog ellátni. Nehézséget okoz az is, hogy vonakodik Törökország attól, hogy a visszafogadási megállapodás aláírásának az előkészületeit megkezdje. Ilyen megállapodás nélkül egyre súlyosabbá válik és égetőbbé ez a probléma, nyilvánvaló, és könnyű felmérni annak a jelentőségét, hogy a török kormányzat megpróbál valamiféle alkut kötni. Hiszen azt mondják, hogy lehet, hogy majd aláírjuk a visszafogadási megállapodást, és segítünk bolgár szomszédainknak megoldani ezt a problémát, de csak akkor, hogyha a vízumkönnyítés lehetővé válik. Valami ilyesféle alkuban gondolkodnak. A török hatóságok felügyelik a határnak a feléjük eső részét, de egészen másként teszik ezt, mint Európában. Ez egyfajta félkatonai szervezet a határőrség, egyfajta csendőrség, amely járőrözik a határon, és nagyon sok dokumentált eset van azzal kapcsolatosan, hogy a török katonák és tisztek gyakorlatilag megmutatják a bevándorlóknak, hogy hogy lehet könnyen átjutni a határon, és hogy tudják -e kikerülni a bolgár határőrök járőr csapatait. És hogyha a menekültek Bulgáriába megérkeztek, akkor természetesen azt állítja mindenki, hogy a háború elől menekül, ami részben elképzelhető, hogy a legtöbb esetben maga az igazság, de nem fogadja el ezt ilyen könnyen az ország közvéleménye. Bulgáriában nagy vita folyik most arról, hogy ha ezek a bevándorlók Törökországban befogadásra találtak volna, akkor mennyire változott volna meg a helyzet, illetve felvetik sokan, hogy miért segítik a török hatóságokban e a bevándorlókat, hogy átjussanak Bulgáriába, és hogy mi az ő céljuk. Nyilván az a céljuk, hogy Nyugat-Európába utazzanak, és ott telepedjenek le. Ez egy nagyon kényes és nagyon égető kérdés most a bolgár és török kapcsolatok szempontjából, hogy röviden foglaljam össze a helyzetet. A bolgár külügyminisztérium diplomáciai szolgálata Törökországba egy látogatást tervezett, ott is ezeket a problémákat megpróbálták rendezni, és az EU részéről egy hónapon belül várják az első jelentős pénzügyi segítséget, ezt Bulgária kérte, és Krisztina Gorgyeva biztos asszony járult hozzá ennek a nyújtásához. Nagyon fontos, hogy a különböző bevándorló csoportok, illetve kategóriák közötti különbséget szem előtt tartsuk, mi a különbség egy bevándorló, egy menekült, egy menedékkérő között. Gyakran eh, nagyon eh, romantikusan vagy egzotikusan hangzanak ezek a szavak, de a háttérben gyakorlatilag nem működnek eh, ezek a fogalmak. Jó volna, hogyha a Lébe Bizottság vagy ez év végéig, vagy a jövő év első három hónapjában valamikor még egy ilyen delegációt szervezne, hogy az Európai Unió e, ilyen nehézségekkel küzdő térségében még egyszer ellátogasson Köszönöm. Köszönöm szépen. A, szekre- a titkárság arról informál, hogy lesz egy látogatás, és erről majd szó lesz holnap a koordinátorok ülésén. Bronz úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ugye arról szólt, hogy mennyire fontos beruházni a határmenti ellenőrzésbe. Most egyáltalán vannak arról valamilyen dokumentumok, hogy hányan lépték át a határt. A Frontex igazgatója itt volt nálunk, és ő azt mondta, hogy a török-bolgár határon át senki nem mehetett át úgy, hogy ne vették volna észre. És ha valaki átjutott, akkor vagy felkérték arra, hogy menjen vissza, vagy pedig menekült státuszt kapott. Most ez Bulgáriában valóban így történik. A kérdésem, elnök, Moráns úr, mások, akkor Ilcsef úr, visszaadom önnek a szót, hogy válaszoljon. Hát igen, pontosan ez történik többé-kevésbé Bulgáriában. Persze, természetesen vannak ö, olyan ötletek, nem igazán újító ötletek, vagy gondolatok, de már elindultak bizonyos intézkedések. A török hatóságok egyetértenek azzal, hogy a bolgárok és a Frontex külön, közösen legyenek képesek felügyelni a határokat. Természetesen nem lehet egy kamerával valakit megállítani, egy férfit, egy nőt, hogyha át akar lépni a határon, de akkor, amikor ezek a személyek, ugye administratív intézkedésekkel kerülnek szembe. Sok esetben ugye nem tudják elmondani, hogy miről is van szó velük kapcsolatosan. A török hatóságok sem tudják, és az edénei regionális központ Képviselői is azt mondják, hogy semmit nem tudnak tenni a különböző kereskedőkkel. Kis-Ázsiából jönnek az uniós határokhoz, és tudják, hogy hol kell átlépni a határpontokat. Tehát például a csempészek nagyon-nagyon jól tudják mindezt, és nem szabad alulértékelni ezeket a lehetőségeket, képességeket. Ha a török szomszédaink döntenek arról, hogy hatása legyenek ezekre a menekült áramlatokra, akkor sikeresen léphetnek fel. De Jelenleg a helyzet nem elfogadható, egyre több a menekült áramla, áramlat Bulgária felé, ugye 7 millió 300 ezer a lakosságunk száma, és egész egyszerűen az emberek nem készek arra, hogy egy ilyen méretű kívással szembenézenek. Azt hiszem, hogy Ankarának kell sokkal többet tenni ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, ezáltal lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és az ötödik napirendi pont következik 15 perccel korábban, mint ahogy azt terveztük. A hálózat és az információbiztonságnak az egész unióban egységesen maga szintje a téma. Kyle Lüter úr a jelentéstevő, aki éppen most érkezett meg, és mielőtt elkezdenék. El kell mondani, hogy 100 módosító indítványt terjesztettek be. Október 15-e a határidő. Még mindig nem dölt el, hogy ki is a kompetens a három bizottság között, az IMCO, az ITRE és a LIBEK között, de a koordinátorok holnap meg fogják vitatni ezt a témát, lehet, hogy elhalasztják a vitát. Először Schlitter úrnak adom meg a szót, aztán az árnyékjelentéstevőknek és a többi érintett tagnak. Schlitter úr, önni a szó. Köszönöm szépen. Nem sokan vannak itt, akik módosítókat terjesztettek be, ha bár hozzájuk szerettem volna szólni, de akik itt vannak, azok majd átadják nekik a mondandómat, az üzenetemet. Hogyha megnézzük a helyzetet, ugye azt látjuk, hogy konfliktus van a között, hogy hogyan is szeretnék az emberek az infrastruktúrákat látni, és hogy mi is a irányelben benne foglaltatott helyzet a jelentéstevővel, Schwab úrral tárgyaltam, és ő neki is van egyfajta logikai gondolkozása a kritikai infrastruktúrákkal, kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatosan. Ugye a szociális média, médiával kapcsolatosan, a különböző alkalmazásokkal kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy a cloud computingot szintén kell venni ebbe az egész folyamatba. Ugye például kórházak így őrzik, tárolják az adataikat. Tehát a jelentéstevővel beszélgettem, és megkérdeztem, hogy milyen típusú kompromisszumokat lehetne kialakítani, erről Strasbourgban is volt már szó. Aztán van egy másik téma, nevezetesen a kontaktpontokkal kapcsolatosan, hogyan lehet ezeket továbbítani biztonságos módon. Ezzel kapcsolatosan is van számos módosító indítvány. Sok esetben az az adatok nem igazán kényesek, személyes szempontból nem érintik a egyes személyeket, de több szintű, specifikus helyzetre, e, rendszeren lenne szükség. Ugye a, például a bankok is használják az adott szoftvereket, a különböző számlák, személyes számlák adataival kapcsolatosan megvannak az adattárolási lehetőségek, és fontos az, hogy a személyes adatokat védjük, és biztonságos módon kell mindezt mm, érvényre jutatni. Aztán vannak olyan módosítók, amelyeket egyáltalán nem értek a német, itt német módosítókról van szó, szóval elsősorban angol és franciául e, írt módosítókat értem. Én úgy gondoltam, hogy több lesz a megoldási e, ajánlás, javaslat a különböző e, programokkal kapcsolatosan. Vannak javaslatok, amelyeket szívesen fogadtam, de igazából nem tudtam minden frakcióból az árnyék jelentős tevőkkel találkozni. Továbbá. Volt egy másik kérdés. Mit is kezdhetünk az információkkal? Hogyan lehet azokat továbbítani, és így tovább? A jelentéstevő úgy gondolja, hogy a kontaktpontok pontokon kellene ezt, keresztül kellene ezt megvalósítani, és eh, hát hatékony módon kell eljárni, természetesen átlátható módon a kontaktpontokon keresztül. Biztosnak kell lennünk természetesen, hogy mindez nem zavarja meg a ma eh, létező rendszert. Aztán van egy másik módosító, amely a Hankis Ágnes módosítója, amely a ez a 31-es módosító a felügyelettel kapcsolatosan az átláthatóság, a demokratikus módozatok a nemzeti szolgálatoknál. Úgyhogy Ennyit szerettem volna elmondani, és szeretném hallani a többiek véleményét. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők közül nincs mindenki itt. hang is asszony. Engedjék meg, hogy most magyarul mondjam el, mert szeretnék nagyon tömör lenni, és röviden összefoglalni, hogy milyen konklúziókra jutottunk az eddigi egyeztetések során a néppárt részéről négyen adtunk be módosítókat. Én mindenek előtt ezt csupán a magam nevébe, de szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy nagyon sok kérdésben én magam 30 módosítót adtam be, és úgy látom, hogy ebből körülbelül 19-ben egyetértés van közöttünk, aminek nagyon örülök, és köszönöm, hogy ennyire végül is jól tudtunk együtt dolgozni, de ez csak egy személyes megjegyzés volt. Én négy olyan pontot szeretnék kiemelni, amiben úgy látom, hogy a különböző pártfrakciókhoz tartozó módosítókat beadó képviselők nagyjából egyetértenek és konszenzusra jutottak. Az első kérdés az, hogy a kritikus infrastruktúrák egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve a kiberbűnözés, a terrorizmus és bizonyos értelemben a szervezett bűnözés felől. Ez kiemelt jelentőségű probléma, aminek prioritást kell adni, és gondoskodni kell a kritikus infrastruktúrák védelméről. Ez az a legáltalánosabb kiindulópont vagy szempont, amiben úgy érzem, hogy mindannyian egyetértünk. Egy következő kérdés, ennél konkrétabb, hogy mit értünk kritikus infrastruktúra alatt, és úgy tűnik, hogy abban is egyetértés van, hogy a kritikus infrastruktúra fogalmát nem szabad ma már a legszűkebb értelemben felfogni, tehát magyarán csak a elsődleges és legfontosabb kritikus infrastruktúrákra összpontosítani, hanem fokozott védelmet kell biztosítani olyan infras, kritikus infrastruktúráknak, mint amilyen mezőgazdasággal, vízrendszerrel, közlekedési rendszerekkel és az energiaszektorral összefügg, hiszen a az európai polgárok mindennapi életét ezek is nagyban befolyásolják és esetleges megtámadásuk funkciózavaraik esetén hát ezeknek is nagyon komoly következménye lehet az európai embereknek a biztonságára és hétköznapi <clears throat> életére. Harmadik pont, amit én sarokpontnak látok, a felhő alapú rendszerek, ugye, amik hát egyfelől nagyon sérülékenyek és támadhatóak például a kiberbűnözés az adatleszvás a törvénytelen információ elkövetők oldaláról tehát itt külön ki kell emeljük a felhő alapú rendszereket amik fokozott védelemben kell hogy részesüljenek ugyanakkor viszont hozzá kell tenni és ez nehezti a dolgot hogy adatvédelmi szempontból ugye ez az egyik legkényesebb terület hiszen itt emberek és polgárok tömegeinek a személyes és bizalmas adatairól van szó tehát itt a jövő egyik fő feladata az lesz hogy itt az egyensúlyt megtalálni tehát védeni valami módon kontroll alá helyezni a felhő alapú rendszereket a biztonság szempontjából de ugyanakkor szigorúan ügyelni a, a privacy nek a szempontjaira tehát az adatvédelem szempontjaira. Negyedik pont, amiben úgy érzem, hogy konszenzus van, hogy a bizalom kiépítése érdekében az információ áramlást és az együttműködést javítani kell az érintett felek között. Itt gondolhatunk a, a privát és az állami szektorra, de az olyan intézményekre is, mint az ENISA, vagy az Európai Kiberbiztonsági Központ, vagy a CERTEK itt kiemelnék egy dolgot sógor úrnak a javaslatát én örültem ennek úgy érzem hogy fontos amiben felkéri a bizottságot hogy összesítse valamennyi tagállam nemzeti hálózat és információbiztonsági stratégiáját tehát magyarán fokozni az együttműködést a, a, a tagállamok között. Tehát én úgy érzem, hogy ezekben a pontokban elég széleskörű konszenzus és együttműködés alakult ki, ami örvendetes befejezésül egy szempontra engedjék meg hogy kitérjek amiben viszont viták vannak és én egy kicsit elvesztettem a fonalat tehát nem, nem tudom igazából hogy hol tartunk ebbe. ugye volt itt olyan javaslat hogy várjuk meg az adatvédelmi rendelet kibocsátásával a, ennek a jelentésnek a véglegesítését és a szavazását nem tudom hogy most ki van emellett én a néppártnak a pozíciójáról tudok beszámolni. Mi úgy gondoljuk, hogy nem volna szerencsés a halasztás, mert ugye Schwab úr például nagyon sok adatvédelmi módosítót adott be, még nyitva van a következő, tehát még, hogy mondjam, mód van arra, hogy ezeket az adatvédelmi szempontokat erősíteni. Tehát én azt gondolom, hogy egy ennyire fontos témával foglalkozó jelentés, amiben úgy látom, hogy elég nagy a konszenzus, és ahol mód van arra, hogy a jelentésen belüli módosítókkal biztosítsuk az adatvédelmi szempontokat, tehát a néppárt ennek nem látja igazán indokát, hogy ezt most elhalasszuk, és úgy, hogy valójában nem is tudjuk, hogy ez az adatvédelmi rendelet mikorra fog elkészülni, és hogy konkrétan és közvetlenül ennek a jelentésnek a hogy mondjam, az alapgondolatát hogyan érinti, tehát mi amellett vagyunk, hogy ezt vigyük végig, és, és szavazzuk meg ezt a jelentést. Köszönöm szépen. I see Mrs. Fajon is not there. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ki kíván szólni még. Az Alder részéről annyit szeretnék elmondani, hallottuk kisasszony véleményét, egyfajta iróniát is kiéreztünk nevezetesen, hogy a tanács el akarja 2015-ig halasztani az adatvédelmi rendeletet. Én azt hiszem, hogy az adatvédelmi csomagot mindenképpen el kell fogadni. Tehát mi nem szavazhatunk azelőtt, a, tehát a tanácsnak kell lépnie. Továbbá igen, van egyfajta irónia abban a tényben, hogy ugye mi eh, most különféle eh, támadásokról, harmadik országbeli támadások, terrorista támadásokról beszélünk. Hát a legközelebbi barátunk az, aki hozzáfér az összes adatunkhoz. Ugye, azt hiszem a jelentés tevők közül senki nem gondolt az USA-ra. És ebben a bizottságban ugye érdekel is, hogy a tevőnek mi a véleménye. Hogyha egy ilyen támadás, vagy egy megengedett fellépésre kerül sor egy tagállamban, Ugye például, ugye az, ha az én országomat figyelembe veszem, vagy Belgiumban a belga kamot támadnák meg. Nem tudom, hogy mit, mi a helyzet Belgiumban most jelenleg, a, de tudom, hogy mi történik jelenleg Hollandiában, semmi. Tehát Európának is fontos lenne, hogy vizsgálatokat végezhessen, mert mindez ugye kihat a teljes Európai Unióra, és nem elfogadható, hogy a 28 tagállam nem vége semmiféle vizsgálatot, és egyfajta csendpaktumot jut ér, juttat érvényre. Az árnyékjelentéstevők közül az ECR részéről Körkopú nincs itt, pedig úgy volt ugye, hogy 5 órakor kezdjük a vitát. Verzsa asszony sincs. Nem tudom, hogy ki akar még esetleg szólni. Akkor kérem, hogy a jelentéstevő tegye meg a záró mondatait. A múlt héten ugye Svédországban nyilvánosságra hozták azt, hogy a 3 millió betegnek az adatai teljesen ö, nyitottan, nyitottak voltak, nyíltak voltak 8 hónapon keresztül, egyáltalán nem voltak védelem alatt. És azt látjuk megint csak ismételten, hogy a információ, a külbiztonsági szolgálattól is kiszivárogtak, Ugye azt látjuk, hogy állandóan figyeltek bennünket, kémkedtek utánunk az USA részről. Igen, azt hiszem, hogy botrányos az, hogy nincs semmiféle védelem az adatokkal kapcsolatosan, és szinte mindenki hozzáférhet most már az adatokhoz, pedig ezek annyira kényes adatok. Svédországban létezik az átláthatóságról szóló rendelet. úgy hittük, hogy az adatokat nagyon is jól védik, de hát úgy tűnik, hogy nem. Nagyon meglepett az is, hogy, hogy Angela Merkel telefonját is lehallgatták, és mellesleg nem is értem, hogy már a kezdetektől, hogy, hogy nem védték le teljes mértékben ö, a német kancellár telefonját, azzal kapcsolatosan, amit Ágnes elmondott. Ugye a probléma az is, hogy nagyon sok jogsérelem sok esetben emberi hibából következik, sok esetben ugye próbálják a költségeket mindenhol csökkenteni, rosszak az eljárások, technikai hibákkal kell szembenéznünk. Természetesen lehet, hogy nem is tudunk biztosítani egy olyan biztonságos rendszert, amely mindentől megvédi az intézményeket, és a polgárokat az Európollal kapcsolatosan is szerettem volna hallani a véleményüket. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig áttérünk az utolsó napirendi pontra, és ez az utolsó napirendi pont, ez pedig az én saját jelentésem, a Kanada és az Európai Unió közötti az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodás, ez az úgynevezett PNR megállapodás az órára nézek, és a teremre nézek, hányan is vannak itt a teremben, de jönnek be a terembe képviselők. Hát nem tudom, hogy most kellene -e megvitatni ezt a témát, ugyanis formálisan kérték tőlünk a beleegyezésünket. Én egy jelentéstervezetet készítettem el, már körülbelül háromnegyed évvel ezelőtt volt egy zárt körű vita a az, állapot, az akkori állapotról. Nagyon sok kritikai észrevételt hallottunk akkor, egységesen kritikai észrevételek hangzottak el, nem megfelelő módon foglalkoztak bizonyos kérdésekkel, hogyha mi egyet értünk a PNR adatok rendszerével, Kanadával és az USA-val, Ausztráliával, és már is felejtettem, ugye itt azt hiszem öt ilyen megállapodás van a bolygó, bolygóra vonatkoztatva, jó, úgy gondolom, hogy jó lenne nem megvitatni most ezt a témát, csak akkor majd, hogyha a formális felkérés megérkezik a belegyezésre. Ezzel kapcsolatosan vannak elemvetések. Slüter úr, igen, hát furcsán néz. Süter úr, nem, nem, természetesen, hogyha nincs meg a kérés, felkérés, Hogyha megnézzük, hogy mennyi problémánk volt az előző megállapodásokkal, a kritikai észrevételeket, ha figyelembe vesszük, akkor ak- akkor elfogadható ez az ajánlás, ez a javaslat. Igen, 2010-ben meghatároztuk a kritériumok listáját, és ugye akkor láttuk a megállapodással kapcsolatos kritériumokat, mi az Európai Parlament ugye, azt mondta, hogy a bizottságnak kellene válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket 2009 óta teszünk fel a bizottságnak, és még mindig nem kaptuk meg a válaszokat. Itt a adatszolgáltatással kapcsolatos információkról van szó Kanada és az Egyesült Államok és Európai Unió között. Tehát akkor egyetértenek azzal, hogy ne legyen most a vita. Igen, akkor ezzel a mai ülésünket le is zárhatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett az ülésen.